bizottságanyagának a tervezetében, úgyhogy ezt láthatjuk, amit ma elmondtunk ma. Köszönöm. Holnap lesz a szavazás, ezzel a vitát lezártuk. Mielőtt a következő vitára térünk át, szeretném, hogyha meghallgatnánk a következő közleményt, az egyik képviselő parlamenti mentességének megvédéséről van szó, de már Tomaszewski a parlament elnökéhez fordult, és kéri az európai képviselői mandátumának védelmét, függetlenségét. Litvánia vele kapcsolatosan egy litvániai bíróság döntést hozott. Egyébként a képviselő lépését több képviselőtárs védte, egyébként a hatos, a szerződés hatos cikke értelmében folyik ez az eljárás. Most pedig Scotta úrnak adom meg a szót, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika, a követendő stratégia kérdése. Most Scotta úrnak, Giancarlo Scotta úrnak négy percre átadom a szót, ő az előadója ennek a jelentésnek. Köszönöm, Elnök asszony, kedves kollégák! A piacok globalizációjával és a súlyos válsággal, ami Európát és a mezőgazdaság ágazatát érinti, szólnunk kell a minőségpolitikáról. Ha az EU jó minőségpolitikát folytat, ez javítja a versenyképességet és az EU gazdaságát. Ez az egyetlen módja annak, hogy a hátrányos helyzetű vidéki régiókat jobb helyzetbe hozzuk. Vannak itt olyan lehetőségek a mezőgazdaság terén, amelyekkel ezek a termelők az említett térségekben élhetnének a minőségpolitika segítségével a modern, rétű, dinamikus mezőgazdaságot is elősegítenénk, olyan mezőgazdaságot, amely magas minőségű termékeket állítana elő, és más egyéb sokrétű, sokféle terméket a társadalom részére. Azt is kiemelt kiemeltem a jelentésben, hogy itt meg kell tartani a különbséget a különböző földrajzi jelzések között. Európában megvannak a hagyományok, történelmi hagyományok, és ezek a múltban gyökereznek. Két rendszer ismerünk, ezeket el kell választani, hiszen közvetlen kapcsolatról beszélünk a termék és a termelési hely között. Sokszor a fogyasztó a termelés régióját összetéveszti az eredet megjelöléssel, és nem tudja, hogy a táplálkozási lánc hogyan is működik. Éppen ezért hangsúlyt kell helyezni a földrajzi jelzésre a primér termékek esetében. Itt tudjuk elérni azt, hogy a fogyasztó tudja, honnan is jön az a termék, amelyet fogyaszt. Ilyen módon fogja tudni azt is, hogy egy-egy terméknek milyen sajátos jegyei vannak, és azt is fogja tudni, hogy hogyan is áll az élelmiszerbiztonság kérdése. Különböző dolgokról beszélünk itt, azokról a termékekről, amelyeket az állampolgárok fogyasztanak, azok az állampolgárok, akik minket választottak. Ezen kívül a fogyasztók tájékoztatásáról is beszélek. Ezt európai szinten kell folytatni, az európai jelöléssel, az európai márkával, logóval. Azt is javaslom, hogy nemzetközi szinten lépjünk, ismerjük el a WTO szintjén ezeket a földrajzi jelzéseket. Ez alapvető, hogyha a hamisítás ellen akarjuk védeni magunkat, főként a magas minőségű termékekről van itt szó. Köszönöm a biztos részvételét, és szeretném kiemelni, hogy ezeket a termékeket védeni kell, oltalmazni kell, hiszen a gazdaságunkról van szó a hátrányos helyzetű régiókat is jobb helyzetbe hoznánk, hogyha ezeket az alaptermékeket megvédnénk az ő térségükben. És így azt is elérnénk, hogy a lakosság helyben maradjon, ahelyett, hogy a városokba vándoroljon. Ez hasznot hozna a táj, a térség számára, a gasztronómia és az európai kultúra számára is, Köszönöm a kollégáknak a támogatást az Agri Bizottságban, remélem, hogy hasonló lesz a helyzet a plenáris, mint a plenáris ülésen. Köszönöm, most pedig a bizottság nevében Csosz úrnak adom meg, biztos úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, Szkota úr, hölgyeim és uraim, úgy tekintem, hogy a központi elem az európai agro élelmezésügyi területen, ez a minőség és a sokféleség. A minőség az egyik prioritásom lesz a mandátumom során. Az, az egyik legfontosabb prioritás a kap reformja után, 2013 utáni kap reformja után. Ami az élelmiszerek minőségét illeti, ez azt mutatja, hogy a az európai termelők odafigyelnek az európai fogyasztók igényeire, de ugyanakkor ezek a termelők az európai agrár ipari termékek nemzetközi piacra juttatását is ezzel segítik. Azért, hogy a minőségpolitika elérje a célját, szükségünk van világos, jól strukturált, jól olvasható keretekre, arra, hogy a fogyasztó azonosítani tudja könnyen ezeket a termékeket. Az én célom a minőségpolitika, a struktúrált minőségpolitika, és az, hogy hozzáférhessenek mindehez a gazdák, valamint a fogyasztók is, úgy, hogy közben a politika, a minőségpolitika tartalma ne vesszen el. A minőségpolitika azt jelenti, hogy biztos lehet a fogyasztó a választásában, de hozzáadott értéket termel ezzel a gazda is, ebben igaza van Szkota úrnak. Ez hozzájárul a mezőgazdaság sokrétűségéhez és a versenyképességéhez. Az a mezőgazdasági közösség, amely el tudja adni a termékét, az versenyképes. És hogyha a magas hozzáadott értékű terméket tudja értékesíteni, akkor még versenyképesebb lesz az a gazdaság, még akkor is, hogyha kisméretű gazdaságról van szó. A minőség politika egy-egy régióban a gazdaságok versenyképességéhez is hozzájárulhat. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy a minőségpolitika és a helyi piacok fejlődése, az, hogy közvetlen kapcsolat jön létre a termelő és a fogyasztó között, az hozzájárulhat ugyancsak ahhoz, hogy versenyképesebb legyen ez az ágazat, amely most csak kismértékben van jelen a piacon. Ha a minőségpolitikát folytatjuk, akkor közben az állatok jólétét is biztosítani kell, és mindezt egyébként a címkézési rendszerrel lehet evidensé tenni. Egyébként ezeket a gondolatokat kiemeli a jelentés. A gazdák által tiszteletben tartott normák és a címkézési minőségi politika a vita tárgya lesz, akkor, amikor a 2013 utáni kapról fogunk vitatkozni, legalábbis nekem ez a célom. Ezzel fejleszteni tudjuk eszközeinket a kommunikációs politika terén is a gazdák felé, az európai fogyasztók felé, és főként nemzetközi szinten. A mi nemzetközi rendszerünk jó képviselője lehet a mi agrár élelmiszeripari politikánknak. És azzal szeretném befejezni, hogy Scotta úr jelentése megfelelő pillanatban érkezett. Mint tudják, a bizottság jogalkotási csomagtervet kíván előterjeszteni a minőségpolitikáról 2010 végéig. Scotta úr jelentése bizonyos kérdéseket vet fel, elképzeléseket, javaslatokat. Mindenképpen arra törekszem, hogy amennyire lehetséges, elképzeléseit figyelembe vegyem a jogalkotási javaslatok elkészítésekor. Gratulálok az előadónak és azon parlamenti képviselőknek, akik ezen a jelentésen dolgoztak. Nagy örömmel hallgatom meg a véleményüket, javaslataikat. Köszönöm, elnök, köszönöm. Most pedig Eranz Garcia asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, őszintén szólva Először is köszönetet szeretnék mondani Scotta úrnak azért, hogy vállalta ezt a jelentést, nagyon jó volt együttműködni vele, és a többi frakció felelősével is büszkék vagyunk arra az álláspontra, amelyet képviselni fogunk az Európai Parlamentben holnap, ugyanis a minőség áll előtérben, és a vidéki területek fejlesztése és ez nem csak a hagyományok őrzése szempontjából fontos, hanem ez munkahelyeket teremt, jólétet teremt, és ez a gazdasági válság idején, a, a nagy munkanélküliségi ráták idején, ez nagyon örvendetes azt gondoljuk a parlamentnek sikra kell szállni a minőségért, ahogyan ezt a mezőgazdasági bizottság javasolta. Mi is szeretnénk megőrizni a különbséget a földrajzi jelzés és az eredet megjelölés között. Ezért azt szorgalmazzuk, hogy a minőséget őrizzük meg, és a közösségi termelést ennek a jegyében folytassuk. Hallottam, amit elmondott biztos úr. Arról van szó, hogy mi az, ami a jövőben ránk vár, és ez nyilvánvalóan ki fog derülni a jelentésről való szavazás során holnap. Az nem fordulhat elő, hogy a bizottság a parlament elé jön, és bizonyos dolgokat mint például az értékesítési szabályokat a zöldség és a gyümölcs esetében, így adja elő ezeket a hiányokat ki kell javítani, az élelmiszerbiztonságra, minőségre és a megfelelő mennyiségre ügyelni kell. Ezeket az előírásokat védeni kell különösen érvényes ez a WTO szintjén, és ezért számítunk nagyon a biztos úr munkájára, ugyanis itt nem szabad, hogy a mi termékeink oltalom nélkül álljanak ott. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és a frakciók nevében következik most Giovanni Lavia kollega kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, a magam nevében én is szeretnék a néppártnak köszönetet mondani, a jelentéstevőnek, Scotta úrnak, a kiváló munkáért. Szeretném azt is kiemelni, hogy a minőségi politika függetlenül attól, hogy itt ennek eleve nagy hangsúlyt szentelünk és hozzáadott értéket képvisel a minőség, emlékeztetünk el arra, hogy a termelőknek micsoda előnyöket teremt ez. Egy nagy országban, mint a sajátomban például, ahol nagyok a piacok, nagyon komplex a realitás, amelyet azonban mégis jellemez minden termék vonatkozásában az árfaktor, nagyon nehéz versenyt tartani, és lépést tartani a versenyben és ezért nagyon lényeges, hogy meg tudjuk különböztetni az egyes termékeket. És éppen ebben a vonatkozásban kell különös figyelmet szentelnünk a minőségi politikának. Látnunk kell, hogy miben különbözik egy termék a konkurens termékétől. Természetesen az árak sem hagyhatók figyelmen kívül ebben a kontextusban, és éppen ezért nagyon örülünk, hogy ezeket a közösségi megkülönböztetéseket, jelzéseket most felkaroltuk. Nagyon fontos a földrajzi eredet megjelölések és a földrajzi meghatározások közötti különbségtétel. Nemzetközileg is tudjuk, nemzetközi kontextusban, hogy szükség van arra, hogy ezeket az eredet megjelöléseket és a földrajzi megjelöléseket megvédjük, tisztázzuk, annak elkerülése érdekében, hogy felhabosítsuk az, a, a márkákat, hiszen ez nem tesz jót a saját termékeinknek. Végezetül pedig holnap majd egy módosító keretében a szavazás alkalmával beszélnünk kell arról is, hogy a hozzáadott anyagok esetében szükség lesz-e az eredet megjelölésre. A nyersanyagokat jelölni kell, ugye, de kérdéses lesz, hogy a hozzáadott anyagokat is. Tabaddi úrnak adom át a szót két percben. Kedves Csolos biztos úr, kedves kollégák! a szocialisták és demokraták frakciója nevében rendkvül fontosnak tartjuk a scotta úr által elkésztett jelentést és alapvetően egyet is értünk. ennek a jelentésnek négy illetve öt vitapontja volt. először is a közös uniós logó. nagyon sokan nem értik <clears throat> hogy a közös uniós logó az nem valami lépés a föderalizmus irányába hanem bizonytja azt a fogyasztó számára hogy az unió különleges élelmiszerbiztonsági követelményeinek a termék megfelel és egyben megkülönbözteti az unión kvüli világtól ezért én kérem hogy támogassuk a külön uniós logót. a második dolog a származási helynek a kérdése. nagyon jó dolog hogy az uniónak most olyan mezőgazdasági biztosa van dacian ciolo úr személyében aki megértette és támogatja a helyi piacok fontosságát hiszen csak gy tudjuk a helyi zeket a regionális zeket az élelmiszerek sokféleségét európában megőrizni és az is nyilvánvaló hogy a minőségpolitikának a származáshelyének megjelölésének kulcsfontossága van ebben a kérdésben. vita volt a bizottsággal és én nagyon remélem hogy az új biztos úr már nem támogatja azt a korábbi álláspontot hogy vonjuk össze az oltalom alatt álló eredeti megjelölést az oltalom alatt álló földrajzi megjelöléssel. ez időnként gondot okoz legújabb éppen a tokaji bor esetében köszönöm biztos úrnak hogy a problémák egy részét orvosolták más része még orvoslásra vár. negyedik elem a biológó ebben teljes az egyetértés és végül ötödik elem hogy a mezőgazdasági bizottságban némelyek azt kezdeményezték hogy a zöldséggyümölcsökre ugyanazokat a szigorú standardokat álltsuk helyre mint korábban. én szeretnék visszatérni scotta úr jelentésének eredeti változatához ne térjünk vissza azokra az időkre amikor túlszabályoztuk hogy milyen legyen egy uborka görbülete. köszönöm a figyelmet. Köszönöm, meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, kollégák, biztos úr, szeretnék én is gratulálni Scotta úrnak a jelentéséhez. Nagyon sok mindent tartalmaz, amit ajánlhatunk, de sajnos teljes mértékben nem tudjuk ezt támogatni mi és kollégáim, és nem tudjuk támogatni a 19-es bekezdést. Úgy gondolom, hogy ez nonsens, hogyha a brüsszeli bürokratát mondják meg, hogy milyen uborkát vehetnek a fogyasztók, csak egyenes uborkát. Egyébként ezt bízok a fogyasztókra, és remélem, hogy a parlament józan ész alapján fog eljárni, és a ECR frakció és a zöldek módosító indítványait el fogja fogadni, és a fogyasztókra hagyja, hogy egyenes vagy görbe formájú zöldségeket akarnak fogyasztani, ezt majd eldöntik a fogyasztók. Az előző biztos beszélt a normákról, és könnyítettek a normákon, remélem, hogy ezt mi is majd fogjuk tudni támogatni. A 16-os bekezdést is javasolnám változtatni. Megértem az uniós minőségi logóra való felhívást, de ha ez jelent valamit a fogyasztóknak és értéket ad a gazdáknak, igen, de szerintem ennek nincsen értelme, és ezt hagyjuk inkább a termelőkre. Nem látom a indokát annak, hogy, hogy a, valóban az EU-s fogyasztók az EU logót keresnék. A következő pedig a 62-es bekezdés. Nagyon sikeres volt ez az elképzelés Skóciában. A gazdák saját maguk csatlakozhatnak a különböző minőségbiztosítási rendszerekhez, erre bátorítani kell őket, és nem szabad elvenni a kedvüket. Remélem, hogy a holnap megszavazott változtatásokat mi is tudjuk majd támogatni. Köszönöm. Most Ellen Smithnek adom meg a szót másfél percre. Köszönöm. A skót kollégám sok megjegyzését osztom, bár nem egy frakcióból jöttünk. Egyes területeken jobb lehetne ez a jelentés, de nagyon sok pozitívum van benne. Két dolgot emelnék ki. Én és mások úgy gondoljuk, hogy a fogyasztók tudni akarják, honnan jön az élelmiszer, és szerintem ez kötelező információ kellene, hogy legyen. A kettes módosításunk éppen erre vonatkozik, bocsánat, mondja az előadó, mondja a hozzászóló, a négyes megjegyzésem. Sokkal erőteljesebben szükség van arra, és ezt kérjük, hogy kötelező legyen az eredet megjelölése. Ezt akarják látni a fogyasztók. Azután hármas módosításom, ezt kiemelném, mint az előttem szóló. A lényeg az, hogy ne legyenek olyan követelmények, amelyek nagy terhet rónak a gazdákra. Tavaly kértük, hogy ezeket a szabályokat töröljék. A fogyasztók nem vették észre a különbséget, viszont a termelőknek ez nagyon fontos volt. A feldolgozók, a forgalmazók és a szupermarketek ezt felhasználhatnák, vagyis hasznosíthatnák, és a másik pedig az EU logóval kapcsolatos megjegyzés. Szerintem ezt inkább ez az épület szorgalmazza, ez nem olyan fontos a fogyasztóknak, inkább ez, itt legyen a kötelező eredet megjelölés előírva, de egyébként a módosító indítványok konstruktívak, remélem, hogy a kollégák ezeket holnap támogatják. Köszönöm, Nikolson úrnak adom meg a szót, ECR két percben. Nagyon szépen köszönöm, ha megengedik, én is kifejezem elismerésemet a raportőrnek a nagyon jó munkáért nagyon sok jó ötlet van ebben a jelentésben, és teljesen egyetértek azzal, amikor azt hangsúlyozzák, milyen fontos a termelők számára a hozzáadott érték és a termék potenciáljainak kihasználása. A maximum potenciált akarjuk elérni az európai élelmiszeriparban, és ez növelni fogja a versenyképességünket és erősít bennünket. Ebből a szempontból örömmel látom, hogy hogy a raportőr foglalkozik az eredet megjelölés és a földrajzi jelzés rendszerével. Ezek a fogyasztók körében és a termelők körében egyaránt népszerűek. Egyetértek a jelentés készítőjével, hogy egyszerűsíteni kell az eljárást még akkor is, hogyha komolyan gondoljuk az értéket, akkor is biztosítani kell a mobilitást a harmadik országok vonatkozásában. Elnök asszony, több olyan terméket szeretné látni a saját régiómban, akik regisztráltatni kívánják a földrajzi jelzést és az eredet megjelölést, hogy egyszerűsítsék az eljárást, és így azután mi is Észak-Irországban sokkal több kérvényt tudunk benyújtani bizonyos elemei a jelentésnek nem támogatandók részemről. Például, amikor a minőségről beszélünk az elején, sok esetben ez ellentmond a logónak, tehát a logóval kapcsolatosan. A logó az egyszerűen pénzpocsékolás, időpocsékolás, és azt gondolom, hogy ezek az aggodalmak a módosítókban is, módosítókkal is kapcsolatosak, amikor újra be akarják vezetni be akarják vezetni a zöldségek és gyümölcsökre vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok megszűntek tavaly, a bizottság megszüntette. Nagyon örültem ennek a lépésnek, és most a piac saját maga határozhatja meg a normáit, a standardjait. És a módosítók, amelyeket az infrakció más frakciók terjesztettek elő, ezek egyszerűek és világosak, ezt törölni kell. Köszönöm szépen, köszönöm Nikolzon úr. És most pedig Lorenzo Fontana egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr, köszönöm önnek ezt a nagyon bátorító bevezetőt. Köszönöm Scotta úrnak is azt a nehéz munkát, amit a jelentés kapcsán végzett úgy gondolom, hogy amik, holnap, amikor szavazunk a jelentésről, akkor védelmet, oltalmat tudunk biztosítani a régiókban, speciális, jellegzetes termékeknek mi Olaszországban, és szeretnénk megőrizni azt a gazdagságot, amivel rendelkezünk. Azonban az oda vezető út hosszú, fontos az üzenet megfogalmazása és közvetítése. Csak nagyértékű termékekkel tudnak a gazdáink lépést tartani a világpiacon. Ha például a sajttermelést vesszük figyelembe, itt is csak a minőség és a nyomon követhetőség és az átláthatóság segítségével tudjuk tartani a lépést, tudunk versenyképesek maradni. Fontos, hogy milyen feldolgozási módszerrel készül a termék, honnan származik, és a fogyasztónak tudni kell, hogy olyan almát esznek, amely Veronában termelt, amelyet Veronában termeltek, vagy máshol, és hogy betartotta a, a termelő az előírásokat, vagy kínai almát esznek, ahol csak azt lehet tudni, hogy ez nem felel meg annak a gyakorlatnak, amely Európában érvényes. Köszönöm. Dodosz asszony másfél percre. Uh, uh, Elnök asszony, biztos úr, köszönöm szépen, hogy beszélhetek erről a nagyon fontos kérdésről. A fogyasztók helyesen igénylik azt, hogy biztonságos, visszakövethető és magas minőségű terméket vásárolhassanak és ezért az eredet megjelölési rendszert támogatom, amely előmozdítja ezt a kritériumrendszert, és a legtöbb fogyasztó számára is elfogadható, legalábbis az iparon belül. A puding próbálja az evés, ahogy szoktuk mondani, úgyhogy mindenképpen szükség volna arra, és lépéseket kell foganatosítanunk, hogy a hamisítás ellen fellépjünk hiszen nagyon sok terméket helytelenül címkéznek föl. Nagyon sokan itt a, velem együtt a túlszabályozást ellenezzük, hiszen ez nem vezet célra és nem segít a fogyasztónak. A földrajzi megjelölés és az eredet megjelölés fontos, hiszen a helyi szintű termelési módokra is utal, és a tradíciókat is megőrizheti. Mivel nettó exportőrök vagyunk agrártermékekből, nagyon lényeges, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a címkézés területén is, de azt gondolom, hogy az iparra is nagyon nagy hatása lesz ennek az új rendszernek a bevezetése. A minőség biztosítás lényeges, és mindenkit arra kell ösztönöznünk, hogy tegyen ezeknek a minőségi kritériumoknak eleget. Köszönöm. Köstinger asszonyi a szó két percben. Elnök asszony, kedves kollégák! Az európai gazdálkodók számára a magas minőségű termékek előállítása kulcsfontosságú. A minőség és az eredet, az alapanyag eredete közötti összefüggés azt gondolom, hogy nagyon lényeges, és most jó, minő, jó lehetőséget teremtünk arra, hogy ezt a minőséget fent tarthassuk. A versenyfeltételeknek a biztosítás az unión belül azonban nagyon lényeges. A magas minőségű élelmiszerek biztosítása nagy múltra tekint vissza, és nagyon sok vidéki területen, ahol mm, nincs túl sok alternatíva a termelésre, az egyetlen módszer arra, az egyetlen mód arra, hogy megélhessenek, megélhetést biztosítsanak a az ott élők számára. Objektív kritériumokra van szükség természetesen a minőség meghatározásánál, de gazdasági, ipari megfontolások is ott állnak a háttérben. Nyilván a minőségnek megvan az ára, és ezért ez összefüggésben áll azzal is, hogy megfelelő megélhetést kell biztosítani a termelők számára. Sok esetben az ár áll a mögött a döntés mögött is, hogy a fogyasztó az olcsóbb terméket fogja megvásárolni. Azonban nagyon lényeges, hogy megfelelő kritériumok vezéreljék a fogyasztót a döntése meghozatalánál. A az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, illetve elet megjelölésre szükség van, aztán a hegyvidéki termékeket is külön kell jelölni, illetve a nem génmódosított alapanyagokat tartalmazó termékeket is külön kell jelölni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos még a tra- tradicionális termelési módoknak a megtartása is. Köszönöm, De Castro úr, úr a szó másfél percben. Elnök asszony, kedves biztos úr! Ma új elmékedési folyamatot indítottunk Európában a minőségről, amely garancia a fogyasztóknak, de lehetőség arra is, hogy a gazdáink versenyképesebbek legyenek egy olyan piacon, ahol egyre gyorsul a verseny. Meg kell tudni különböztetni a termékeket, és éppen ezért ki kell emelni a minőség elemeket. Ami Szkotta úr jelentését illeti, ez egy lépés abba az irányba, hogy a fogyasztó több információt kapjon a termék eredetéről és előállításáról. Biztos úr, alapvető, hogy az európai intézkedések jó irányba haladjanak mégpedig abba az irányba, amit a termelők szervezetei szeretnének, akik a minőségre akarnak építeni, és úgy szeretnének eljárni, hogy a termékeik megfeleljenek a piac igényeinek, az egyenlőség alapján történjen mindez, és a minőség alapvető eleme az európai stratégiának, az agroélelmiszeripar területén. Az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az Agribizottságunk javaslatait, és ez így valóban versenyelőnybe jutatja a gazdákat. Köszönöm, most Anyu úrnak adom meg a szót egy percre. Elnök asszony, én tojás termelő vagyok, a rendeleteket úgy kell létrehozni, hogy az józanésznek megfeleljenek. 2012. január 1-től a tojás termelést korlátozzák, de például Románia és Bulgária mentességet kapott időlegesen. Hiába van ez a tilalom, nálunk egyébként nagyon nagy beruházások voltak, és éppen ezért az import termékekkel szemben nem tudják versenyt, mert azokat sokkal olcsóbban lehet előállítani. Éppen ezért fontos, hogy a termékek világos jelölést kapjanak, és azt is jelölik el, hogy milyen rendszerben termelték ezeket a tojásokat. Csak így tudnak választani a fogyasztók. Most pedig Danten úrnak adom meg a szót két percben. Elnök asszony, biztos úr, előadó úr, Biztos úr, teljesen jelképes az, hogy első hozzászólása a parlament előtt a minőség politikával kapcsolatos. Osztjuk a megközelítést a minőségi termékekkel kapcsolatosan, ez lehetőséget jelent a bizonytalan lehetőségek között élő területek számára, a gazdák számára is, és erőteljes üzenetet küldenek az európai fogyasztóknak, de az egész világ fogyasztóinak is a mi mezőgazdasági modellünkről, a bordói bor, a szolasz sonka, a spanyol termékek nagyon jól ismertek, nem csak Európában, hanem másutt is. Holnap szavazunk erről, és biztos úr, ezeket a minőségi termékeket különböző jelekkel kell tudni azonosítani. Olvashatóbbaknak kell lenniük ezeknek a termékeknek, és vigyázni kell arra, hogy a nagy forgalmazók ne tegyék rá a kezüket erre a területre. Megfelelő hasznot is kell, hogy hozzanak e termékek. A meghallgatás során felhívtam az ön figyelmét arra, hogy globális kompetenciát kell adni a termék irányítás területén a különböző struktúráknak, főként az eredet megjelölés szempontjából. Ez alapvető eleme a minőségi termékek kialakításának. Egyébként a mi bizottságunk szinte egyhangulag szavazta meg ezt a javaslatot. Ami a 19-es cikket illeti gyümölcsök, zöldségek, a brit kollégának szeretnék válaszolni. Nem arról van szó, hogy hátralépjünk, de arról sincs szó, hogy itt olyan politikát folytassunk, amelyet ma a forgalmazók folytatnak, és ők az egyetlen, ők az az összetevő, akik megszabják a játékszabályokat. Biztos úr, hogyha meg akar minket győzni arról, hogy ön lelkes, és hogyha valóban más képet akar a fogyasztóknak adni a mezőgazdaságról, akkor jó szöveget javasol nekünk, mi bízunk önben. Köszönöm, mondja az elnök. Garcia Perez asszonynak adom meg a szót, másfél perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A mezőgazdasági termékek minősége döntő tényező a termelési és eladási láncban, és ez tükröződik a Scotta jelentésben. Itt a bizottság nagyon sok szempontot vet fel. A logó bevezetését, ez azt jelenti, hogy a termékek, a termelők vállalják a minőséget, garantálják a minőséget és ez fontos az európai termékek számára. A eredet megjelölés és a földrajzi jelzés is fontos, és az integrált termelési lehetőségeket is elő kell segíteni, ez fenntartható megoldás, és harmonizálni kell a termelést a tagállamokban. Az értékesítési láncolatban pedig e, egyensúlyra van szükség. A jó európai gyakorlatot terjeszteni kell a termékek esetében. Ez meghatározó. A szabályokat kölcsönösen el kell ismerni, gondolok a magán tanúsítási, minősítési rendszerre. Ez előfeltétele a szupermarketek bevaló kerülésnek. Egy perc, Szoani úr. A mikrofon, Szoani úr. Akkor újra kezdem. Nagyon fontos látni, hogy ez az egész miről szól. A családi üzemek az helyi módja a munkahelyteremtésnek a helyi gazdaságban, és ez egy nagyon humánus ö, megoldás, ö, biztosíthatja az állatjólétet, állatvédelmet. A ö, termékek minősége az, ami az európai gazdaságot ö, életben tartja, hogy honnan jön a termék. Fontos, fontosak a helyi hagyományok, a specialitások. Én Finországban ö, élek, és nagyon kiváló nagyon kiváló kecske sajtunk van, és biztosítom, ez egy nagyon komoly hagyományokra tekint vissza, és nagyon nehéz piaci részesedést szerezni. Azt kell, hogy mondjam, biztos úr, hogy a mezőgazdasági munkát mindenütt biztosítani kell. Nekünk a jövőnk kiváló, ugyanis nagyon magas minőségű termékeket tudunk előállítani. Köszönöm, Jár úr, kettő percre köszönöm szépen, elnök asszony Köszönöm a raportőrnek a jó jelentést. A magas értékű mezőgazdasági termékek azok komoly eh, komparatív előnyt jelentenek Európa számára. Jelentősen hozzájárulnak a vidékfejlesztéshez az Európai Unióban. A mezőgazdasági termékek már most is teljesítik a minőségi normákat. Az európai norma mindenütt igényesnek minősül. Sajnos még nem minden fogyasztó van ennek tudatában, ezért fontos, hogy az Európai Unió a minőségpolitikáját javítsa, és ezt összekapcsolja a tájékoztatási politika javításával is, mert ez még inkább ösztönözhet a jó minőség előállítására. A fogyasztónak igenis joga van ahhoz, hogy a mezőgazdasági terméket, amelyek az Európai Unióban készülnek, jók legyenek, hogy azt minden fenntartás nélkül élvezhesse, és éppen ezért fontos a regionális megjelölés, az eredet megjelölés, a földrajzi jelzés, de ez a kettő, ez természetesen nem zárja ki egymást. És akkor, amikor a csomagolás méreteiről és az agrártermékek geometriai méreteiről van szó, akkor azért jobb mértékletesnek lenni. Az Európai Unió nem arra való, hogy az uborka görbületi fokával foglalkozzon. Ugyanez a pizza méretére is vonatkozik. Úgyhogy a túlszabályozástól óva intek. A regionális gazdaságban a görbületi, görbületi görbe helyett jobban minőség, inkább arra kell összpontosítanunk. Az Európai Unió, az Európai Parlament nem szabad, hogy ezzel foglalkozzon. Számunkra a minőség a fontos, és nem a csomagolási egység. És a józanészre appellálok, az Európai Parlament ö, okosságára, és ö, ezt kérem a biztos úrtól, hogy ebben a szellemben dolgozzon. Köszönöm. Dancsila asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, szeretnék gratulálni az előadónak ahhoz, ahogy megközelítette ezt az igen fontos témát, vagyis a mezőgazdasági termékek minőségének kérdését. Egyre sokrétűbbek, különbözőbbek a termékek, és itt az EU-ban a higiénia, a biztonság és a tápérték izgat bennünket. A fogyasztók egyre inkább odafigyelnek arra, hogy a mezőgazdaság hogyan járul hozzá a fenntarthatósághoz, a klímaváltozáshoz, az állatok jólétéhez és a vízhiányhoz. Figyelembe véve ezeket az új kereskedelmi kihívásokat, az európai gazdák egyik erőssége lehet a bizottság. A gazdaközösségek előnye a minőség. És a másik kérdés a biztonság, az élelmiszerláncon keresztül, amihez a gazdák a termelők hozzájárulnak. Különbözőképpen lehet az élelmiszerek minőségét javítani. Az EU-nak támogatnia kell a minőségi termékeket, de ezeket védeni kell nemzetközi szinten ugyanígy úgy gond, az a véleményem, hogy szorosabb ellenőrzés alá kell vonnunk a harmadik országokból érkező termékeket, mert így egyenlő esélyeket biztosítanunk az európai termékek és a harmadik országbeli termékek között. Most pedig Danelis úr, a szó, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A mezőgazdasági termékek minősége a fogyasztók szempontjából óriási prioritás, és természetesen a termelő versenyképességét is javítja. Éppen ezért nagyon fontos ebben az összefüggésben, hogy a megjelöléssel igazolni lehessen ezeket a tényezőket. A földrajzi jelölések ugye oltalom alá kerülnek bizonyos termékek esetében, és ez a mezőgazdasági termékek vonatkozásában egyelőre még nem százszázalékos van, vannak termékek, amelyek kiesnek ebből a körből. Az Európai Parlamentnek ezért el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan tudja védeni a fogyasztói érdekét, és hogyan lehet a helyi legtermelt agrártermékeket jobban védeni a az eredet megjelöléssel. A génmódosított termékeket is külön meg kell jelölni, ahogyan ez már meg is történik a teljesetében esetében. Köszönjük szépen. Most pedig a Áj kezdődik, és Nikulescu úrnak adom át a szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. A mezőgazdasági termékek minőségét illető politika nagyon sok megoldást nyújt a gazdaságok számára. A minőségre és nem pedig a mennyiségre kell összpontosítani, ennek hosszú távú haszna van. Biztosítani kell az európai gazdák számára annak lehetőségét, hogy versenyképesek legyenek a nemzetközi piacon. Üdvözöljük a Scotta jelentést és a biztos céljait is. Ami a minőséggel kapcsolatos célokat illeti, még másra is szükségünk van. Egy erős jövőbeli mezőgazdasági politikára, erőteljes finanszírozásra, jó minőségű mezőgazdasági termékekre és jobb költségvetésre az európai mezőgazdaság számára. A gazdák eszközöket igényelnek ahhoz, hogy a minőségpolitika javuljon, és egyenlő esélyeket kell biztosítani a keleti és nyugati országok között. Kedves kollégák, igen, tisztelt biztos úr, a minőségi logokról és a kötelező eredet megjelölésről folytatott vita során nem szabad elfelejteni, hogy a politikai döntéseinknek megvalósíthatónak kell lenni. Az 57-es módosítónál a megvalósíthatóság nem áll fenn, ezért elutasítom. A minőségi logó pozitív, ha önkéntes. Ez a gyártónak és mindenkinek lehetőséget ad, hogy kisebb piacokon sikeres legyen, de figyelni kell arra, hogy néhány önkéntes magánlogó bizonyos standarddá válhat bizonyos forgalmazási láncokban. Ez nem jó. Ez elveszi a szabadságot, és a fogyasztók esetében is csökkenti a választási lehetőséget. Ugyanez vonatkozik az eredet megjelölés kötelezőségére. Ez engem is érint. Ennek a követelésnek a megvalósítása a mezőgazdaságban alig ha kivitelezhető a feldolgozóiparban. Oda kell figyelni, hogy a jó szándék az nehogy bürokráciába torkoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Bosnyaszowski kollega, bocsánat a kiejtésemet, tolmácsok sem tudják követni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmet a jelentés 9. pontjára, ahol hangsúlyozzák, hogy a WTO tárgyalások során a bizottságnak törekedni kell arra, hogy a nem kereskedelmi szempontokról is megállapodás szülessen, és hogy minden termék esetében ugyanolyan kritériumokat kell érvényesíteni, olyan előírásokat. A probléma az, hogy már a századik alkalommal beszélünk erről, és ugyanazokat az előírásokat alkalmazzuk, a mezőgazdasági termékekre, de nem hallják a hangunkat, és éppen ezért a mi gazdáink további költségeket kénytelenek elfogadni, ezért nagyon nagyra tartom, hogy a jelentés ezt kiemeli. Az élelmiszer ellenőrzés az utópia, de a következmények is, és ezzel gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ugyan óva intunk attól, hogy valaki valamit fogyasszon, de nem érünk el semmit. Gondoljuk például a sajtbotrányt, ami nem régiben történt. Úgyhogy itt nem csak a terméket kell védeni, hanem a fogyasztót is, ugyanis azok már nem tudnak választani, mert minden ott van a csomagoláson, ott van a gazdaneven, ahol iparileg dolgozták fel, ott van, hogy osztrák az eredet, azonban még mégsem úgy van. Tehát a minőség tudatos fogyasztók hajlandók többet fizetni, a kérdés csak az, hogy meddig, mert itt is itt vannak a fekete bárányok egyre nagyobb számban. Az ellenőrzést biztosítani kell, de hát ezt a kis üzemek esetében meg lehet valósítani, a nagyok esetében azonban nem valami, tehát nem stimmel. Köszönöm, Dortman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ön azt mondta ma, hogy ezek a, az eredet megjelölt termékek tulajdonképpen olyanok, mint egy fajta él, éles fegyver. Nyilván szükség van arra, hogy például a hegyvidéki termékeket külön jelöljük, hiszen ezeknek az előállítása is verejtékes munkával történik. Nagyon fontos lenne a gazdáknak lehetőséget teremteni, hogy akár ilyen fajta védő, védelmi hálózatokba szerveződjenek. Nem hinném, hogy ezzel a versenyt felrugnák, vagy a verseny ellen hatnának. Azt gondolom, hogy itt másoknak sokkal nagyobb saruk van. A minőségbiztosításról is szeretnék még szólni. Nagyon jól ismerem az erről folytatott vitát a médiákban, de ne felejtsük el, hogy a termelőknek szüksége van a mostani szabályokra, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk, amikor holnap szavazni fogunk. Monsieur Ferreira. Ferreira úr, a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez a fajta ö, eredet megjelölési rendszer egy hozzájárulás ahhoz, hogy a termelőknek jobb termelési módozatokat és feltételeket kínáljunk. A mostani értékesítési módszerek, hogy úgy mondjam, hát eléggé szerteágazóak, és ezért a mezőgazdaságra ez eddig nem volt jó hatással. Szükség van tehát egy jobb elosztásra, amely mindenképpen a termelő előnyét szolgálja. El kell kerülni az, hogy mások húzzanak hasznot ebből a, az eljárásból. Mindenképpen figyelnünk kell a fogyasztóra. Az ellenőrzés mindenképpen állami és átlátható, transzparens hatóságoknál kellene végrehajtani. Olyan minőségbiztosításra van szükség, amely egy radikálisan megreformált agrárpolitikán alapul. A regionális, lokális termelést kell támogatni, ahol a termelőt is védik a globalizációval szemben, és arra is tekintettel kell lenni, hogy a WTO-n belüli tárgyalásoknak mi lesz az eredménye. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Az EU mezőgazdasági termékeinek nagy az értéke a piacon, mert nagyon jó minőségűek. A minőség továbbra is prioritás kell, hogy maradjon, hiszen ez a társadalmi, gazdasági életünk fontos része is, nem csak a világpiacon jelent nekünk pozitívumot. A címkézés minden egyes fogyasztó érdekeit szolgálja, és hogyha magas minőségű termékeket akarunk, akkor szabályoznunk kell a genetikailag módosított szervezetek kérdését is, például a GMO burgonyát, hogyha nincs meg ez a követelmény, akkor ez az egészségünket is veszélyeztetheti ezek bevezetése. A kapnak köszönhetően magas minőségű termékeket tudunk előállítani Európában. A megfelelő minőség, a megfelelő ellátás határozza meg a mi élelmiszerbiztonságunkat és a termékek minőségével kapcsolatos tájékoztatás el kell, hogy jusson a fogyasztóhoz az összes olyan termék, amit piacra bocsáthatnak Európában, bizonyos kritériumoknak kellene, hogy megfeleljen. Más jellegzetességeket is a csomagon pontosítani kell, jelölni kell, mert ezek határozzák meg a minőséget. Az eredet megjelölés, egyrészt az alapanyag, másrészt a feldolgozás esetében jelölve kell, hogy legyen azért, hogy a fogyasztó tudja, hogy mit vesz, miért fizet. Ez erősíteni fogja termékeink versenyképességét az import termékekkel szemben, amelyek nem felelnek meg ugyanezeknek a kritériumoknak. Obermeier úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, Scotta úr jelentése azt gondolom valóban a fogyasztóvédelmét szolgálja, de a mezőgazdasági termékeknek a mindenkörű biztonsága azt gondolom, hogy a fogyasztó szempontjából a legfontosabb. Az eredet megjelölés az élelmiszerek tekintetében azért kiemelendő, mert a nyersanyagnak az eredetét mindenképpen tudnunk kell. Nem lehet hazudozni ebben a tekintetben, hiszen tudjuk, hogy Kínából sajtolt olajat hoznak be, és akkor aztán ezt esetleg úgy adják tovább, mint hogyha ez egy osztrák termék lenne. Nagyon fontos a regionális termesztésnek az elősegítése, a kis gazdáknak a támogatása különösen lényeges, és úgy gondolom, hogy ha ebbe az irányba megyünk, akkor a saját gazdáink előnyét szolgáljuk. Nedelcseva asszony az utolsó hozzászól a kesdiáj keretében. Kedves biztos úr, elnök asszony, kedves kollégák, Scotta kollégának gratulálok a jelentéshez. Ez az Európai Parlament azon akaratát tükrözi, hogy részt vegyen a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatos vitában. Az európai logót támogatom, hiszen az azt mutatja, hogy az adott terméket Európában állították elő. Ami pedig az eredet megjelölést illeti, és ennek kötelező voltát, ezt támogatom, mert így az előállítás régióit támogatjuk, és garanciát nyújtunk a fogyasztónak. Fenn kell tartanunk a hagyományos különleges termék megjelölést is, így a bulgár sajtokat, a görög termékeket is védjük. Fel kell venni a harcot, ezzel a kihívásnak meg kell felelni, és így a termékek versenyképességét fogjuk javítani. Köszönöm. A sok hozzászólás után átadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Nem kívánom, az összes itt felvetett kérdést részletesen tárgyalni, csak néhány elemet emelnék ki, amelyek vissza-visszatértek a felszólalásokban. Ami a különböző földrajzi megjelölési rendszerek egyesítését illeti, megértem, hogy néhány képviselőt ez aggaszt, de el kell mondjam, hogy az, ami jól működik, azt én nem akarom lerombolni olyan dolgot, amihez ragaszkodnak a fogyasztók, azt nem akarom megszüntetni, hanem koherensebbé, olvashatóbbá kívánom tenni az oltalmi rendszert, és jó lenne, hogyha nemzetközileg mindez elismert lenne. Legyen világos rendszer, legyenek felismerhetőek ezek a termékek. Nem azért akarom ezeket egyesíteni, mert az egyesítéshez van kedvünk, hanem azt szeretnénk, hogyha a fogyasztó azonosíthatná a termékeket. Az európai minőségi logó kérdése. Meg kell nézni, hogy milyen célt akarunk elérni a logóval. Ha csak arról van szó, hogy tükrözzük az alapnormák tiszteletben tartását az európai gazdák részéről, és az import termékek esetében is, hogyha ezeket tiszteletbe tartják, mert aláhúzom, hogy az összes import mezgazdasági terméknek is be kell tartani a minimális higiénia szabályokat. Meg kell nézni, hogy mi a legjobb módja annak, hogy meg tudjuk különböztetni a mi termékeinket a többitől. Kell-e valamilyen EU logó ehhez? Vagy inkább a származás, az eredet helyét kell megjelezni, a term- megjelölni a termelés helyét? Ezen el kell gondolkodni. Ami a földrajzi jelzést illeti nemzetközi szinten, tudniuk kell, hogy én arra törekszem, hogy ezt a rendszert a partnereink is elismerjék. Az VTO tárgyalásokon is ezt szeretnénk elérni, és minden olyan esetben, amikor kétoldalú megállapodásról tárgyalunk. Tovább folytatjuk ezen az úton, de a mandátumom során szeretném erősíteni a kommunikációs, promóciós politikát, akkor, amikor ezeket a minőségjelzéseket nemzetközileg használjuk, hiszen a minőség jó adó lehet, jó eszköz ahhoz, hogy erősítsük jelenlétünket nemzetközi szintéren. Ami a hegy, sziget és egyéb jelölést illeti, még tanulmányozzuk azt, hogy ilyen rendszert bevezessük. Nem akarjuk, hogy ez plusz terhet rójon a gazdákra, vagy azokra, akik ezt bekívánják vezetni. Ami pedig a szakmaközi szervezeteket illeti, és szerepüket a földrajzi, oltalom alatt álló földrajzi jelzések terén. Itt most a tejre gondolok, hiszen a legtöbb földrajzi jelzés erre összpontosít, készülni fog egy tanulmány arról, hogy a rendszernek milyen hatása van a minőség oltalmi rendszerre, és reméljük, hogy ezen jelentés alapján majd kiderül, hogy milyen intézkedéseket kell hoznunk. Köszönöm, asszonyom. Elnök asszony, végül pedig Scotta úrnak, az előadónak adom meg a szót, így befejezzük a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Csolosz biztos úr. Nagyon rövid leszek. A kiinduló pont a talaj. Ott azt műveljük meg, és védeni kell mindezt a jövő generációk számára is. És ez egy nagyon egyszerű gondolatmenet. És akkor most térjünk rá a termelőre, aki megműveli a földet. Neki tudnia kell, hogy hogyan kezelje azt, hogy a következő generáció is még tudja hasznosítani, és hogy a termék az megtalálja az utat a kereskedelembe. Tehát a feldolgozóval és a fogyasztóval is foglalkoznunk kell. A fogyasztók esetében meg kell kérdezni, hogy mit akarnak tudni. Miért nem kérdezzük meg a fogyasztót? Akkor tudjuk, hogy milyen legyen a címke, és mi szerepeljen rajta, hogy nem lehet-e egyszerűsíteni azokat a címkéket, amelyekkel ma találkozunk a fogyasztónak. Nem feltétlenül kell tudnia azt, hogy most európai vagy brazíliai tejet vásárol, majd ő dönti el, hogy mit szeretne és melyik még jobb. Nagyon remélem, hogy a jelentés hasznos lesz a Csolosz biztos úr számára, és hogy további részleteket tudunk majd kidolgozni, hogy ezt a láncolatot erősítsük. Föld, talaj, termelő, feldolgozó üzlet, és ezt tudja biztosítani a minőséget. Mi mindannyian azon vagyunk, hogy a termékeink minősége egyre jobb legyen, mert szeretnénk egészségesen és jól táplálkozni. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólások minőségét. Ezzel a vitát lezárom, a szavazás holnap lesz, most pedig következik a következő pont a napirendünkön. És ez pedig